So, liebe Kolleginnen Kollegen, dann fangen wir an. Entschuldigung. Tisztelt kollégák, akkor kezdjük is meg. Elnézést, hogy egy kicsit késtem, de a mai napi rendemben három óra szerepelt kezdési időpontként. Tudják, hogy egyáltalán nem szenvedhetem, a túl későn kezdődik ez ülés, tehát még egyszer elnézést kérek a késésemért. Mindenkinek megvan a napirendje, szeretne valaki ezen változtatni. Nincs ilyen kérés. Akkor így elfogadottnak tekintjük a napirendet. Kettes pont. Ugye a webstreamen majd közvetítjük ezt az ülést is. Mindenkire, mindenkit arra kérek, hogy világosan, érthetően beszéljen Üdvözlöm a Talini és Grüneborgi látogatókat, akik akár az Európa távoli pontjáról is figyelnek, követnek minket. A Digint közölte velünk, hogy a portugál tolmácsolás nem lehetséges, legalábbis aktívan, azonban passzív módusban rendelkezésre áll a portugál, tehát mindenki beszélt a saját anyanyelvén. Akkor nézzük meg a hármas napirendi pontot. A jelenleg zajló háromoldalú tárgyalások állása címmel jelenleg egy ilyen tárgyalás zajlik. Nem látom a jelentéstevőt jelenleg, úgyhogy röviden én fogok beszámolni erről. Itt a piacvédelmi eszközök korszerűsítéséről van szó. November 23-án volt a hetedik háromoldalú tárgyalás. Egy közelítésre került sor, egy lépéssel előrébb léptünk, ahogyan tudják, a tanács sokáig vonakodott, hogy egyáltalán elmozduljon ebben a kérdésben, a mandátumától elmozduljon, most végre ez megtörtént. Egyes, nem annyira politikailag fontos kérdésekben sikerült egyetértést elérni. Van még néhány téma, ami nyitott, a shipping záradék így például, hogy ez mikor lépjen hatályba, milyen feltételek mellett kellene megszüntetni, vagy lehetne megszüntetni a lesser duty szabályt, valamint a környezet védelemre és a munkavállalói jogokra vonatkozó részek bevonása. mert is jó magam pénteken a TBC lunchon még egyszer beszéltünk erről a témáról. Az volt az érzésem, a benyomásom, hogy a tanács kész arra, hogy további elmozdulás történjék, Tehát bizalkodóan tekintek a következő tárgyalások elébe, ezek december 5-ére, tehát a jövő étre vannak előirányozva, és ha minden jól megy, akkor az európai polgároknak, illetve az európai iparnak egyfajta karácsonyi ajándékot prezentálhatunk majd ezzel az anyaggal. Akkor most nézzük meg a négyes napi rendi pontot, a makroszintű pénzügyi támogatás témájában. Emlékezhetnek rá, hogy az Európai Számvevőszék készített egy jelentést az egyes MFL megközelítésekről, és ezt a szemvevőszékbe be is mutatta nekünk. A szemvevőszék különösen Tunézia és Ukrajna vonatkozásában vizsgálódott, és különösen a kondicionalitás kérdésköre, valamint a kondicionalitás végrehajtása, illetve betartása állt a vizsgálódásai középpontjában. A bizottságnak most lehetőséget kellene adni arra, hogy a szemvevőszék által elmondottakra reagáljon. Santiago Loraca Cassia a DG Ecofin részéről egy rövid beszámolót fog tartani, tessék. Uh, thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Először is köszönöm az Európai Bizottság nevében, hogy megkaphatjuk a lehetőséget, hogy az önök szakbizottságában beszéljünk a makroszintű pénzügyi támogatásról a számvevőszék eh, vonatkozó ajánlásainak tükrében. Talán, ha megengedik, akkor először is emlékeztetnék önöket arról, hogy a makroszintű pénzügyi támogatás pontosan mit is jelent, mik a fő jellemzői, az Európai Bizottság hogyan alkalmazza a kondicionalitást, hogyan eh, értékel, hogyan felügyel eh, ebben az esetben, illetve a szemvőszéki ajánlásokra is kitérnénk, hogy hogyan lehet ezeket talán eh, megfelelő keretbe helyezni. Ez egy rendkívüli pénzügyi eszköz, amely a szomszédság politikához tartozó országokban a fizetési mérleg válsághelyzetére reagálva próbál segítséget nyújtani. Eseti alapon mobilizált pénzügyi eszközről van szó, amely alapvetően egy válsághelyzetben kerül alkalmazásra, amikor jelentős fizetési mérleg problémák lépnek fel. Földrajzi kiterjedése korlátozott, csak jelölt országok, esetleges jelölt országok, az unióval szomszédos országok, a szomszédságpolitikához tartozó országok, és csak nagyon kivételes esetekben olyan harmadik országok, akik a földrajzilag és politikailag közel állnak az Európai Unióhoz, ők részesülhetnek makroszintű pénzügyi támogatásban. Ez rövid távú mindig, csak addig a pillanatig nyújtunk támogatást, ameddig a gazdasági helyzet és a, a mérleg stabilizálódik, a fizetési mérleg stabilizálódik. Ez tehát a amit a makroszintű pénzügyi támogatáson kell érteni. Jellemzően kölcsönformát ölt, vissza nem térítendő támogatások is csak nagyon indokolt esetben ugyan alkalmazhatóak, de jellemzően ezek alapvetően kölcsönformát öltenek, ezeket a forrásokat nem konkrét kiadási sorokhoz kötjük, tehát ezek fel, ilyen szempontból feltétel nélkülek. Az a célunk ezzel, hogy a gazdasági pénzügyi fenntarthatóságot helyreállítsa az adott ország, cserébe viszont olyan reformokat várunk el, amelyik segíthetik a fenntartható fejlődési pályára állást. Nyilvánvalóan uh, a gazdasági kiigazításokat ez kevésbé fájdalmassá teszi. Ennek a ennek a társadalmi és szociális hatásait is enyhíti. Az MFA, tehát makroszintű pénzügyi támogatás egy nagyon szigorú jogszabályi formában kerül adásra. Egyes eseti jog szabályokkal a bizottság javaslata alapján a rendes eh, jogalkotási eljárásban a parlament és a tanács közös döntésével kerül elfogadásra. Fontos eleme ennek az, hogy különböző feltételeket kell teljesíteni a kedvezményet országnak. Ezek közül az első a politikai előfeltételek teljesítése, amiket teljesítenie kell az adott országnak ahhoz, hogy eh, valóban részesülhessen ilyen támogatásban. Mit jelent ez? demokratikus mechanizmusok tiszteletben tartása, egy több párti demokratikus rendszer, a jogállamiság, illetve az emberi jogok tiszteletben tartása. Ez az az előfeltétel, amit elvárunk. The assistance. The assessment if... Enélkül nem részesülhetnek ilyen támogatásban. Tehát ez egy hosszabb cikluson keresztül ö, valósul meg, van egy Memorandum of Understanding, amin, illetve a kifizetés során is ezeknek a feltételeknek a teljesülését vizsgáljuk. A második előfeltétel a támogatás esetében az, hogy, hogy az IMF-fel egy megfelelő hitelmegállapodást kell kötni, hasonló módon ennek a, a, a, tehát erre szoktuk azt mondani, hogy az IMF programnak működnie kell. A MFA esetében a mandátumot a tanácstól és az Európai Parlamenttől kapjuk. Az Európai Bizottság kap mandátumot arra, hogy a kedvezményezett országgal tárgyaljon egy Memorandum of Understandingről, ezek a megállapodások alapvetően felsorolják azokat az intézkedéseket, amelyeket meg kell hozni a kedvezményezett országnak ahhoz, hogy a gazdasági és a pénzügyi stabilitást megerősítse, illetve hogy a fizetési mérleg helyzetén javítson. Ez fontos, mert a Memorandum of Understanding lefekteti a feltételeket, amelyeknek a teljesítéséhez kötjük a támogatás konkrét kifizetését. Respondent uh, installments. So it's important... Uh, Ezért fontos érteni, látni, tudni, hogy a kondicionalitás pontosan hogy néz ki. Először is országspecifikusak, minden uh, Memorandum of Understanding más és más, mert azokra a konkrét célokra uh, koncentrál, amelyek segítségével uh, tudja javítani a helyzetet az adott ország. lehet az államháztartás reformja, az államigazgatás reformja, az energia ágazat reformja, a korrupció elleni harc, az üzleti légkör javítása, bármiféle formát önthet. Bármi is legyen az elvárt reform, ezekről megállapodunk a szintet országgal, és fontos, hogy ezt valóban magukénak érezzék ezeket a reformokat. Ez nagyon fontos, mert el akarjuk kerülni azt, hogy ettől ebből kihátráljanak ebből a megállapodásból, vagy hogy egész egyszerűen ne teljesítsék a vállalásokat, amiket már lefektettünk. Az is fontos, hogy ezek a szakpolitikai feltételek kiegészülnek másfajta támogatásokkal, gondolok itt az IMF részvételére, amely nélkül ez nem valósulhat meg, de az európai támogatás más formái is társulnak ehhez, például a szomszédság politikai eszközre gondolok, kereskedelmi megállapodások, társulás megállapodások, és így tovább. A kondicionalitások tervezése során nyilván keressük azt az egyensúlyt, eh, hiszen egyik oldalon próbálunk konkrétak lenni, másrészt pedig eh, az időbeli megkötések is reálisak kell, hogy legyenek, tehát fontos, hogy ne, ne legyenek ezek a feltételek túlságosan ambiciózusak, ugyanakkor elég ambiciózusak legyenek ahhoz, hogy valóban érdemi változás álljon be. Az Európai Bizottság végzi a monitoringot, az ECFIN végzi ezt, de nem egyedül, más főigazgatóságok is segítik ezt a munkát. Természetesen számítunk az EU küldöttségek, az EU delegációk támogatására, akik az adott országban dolgoznak, az IMF-fel együttműködve és a világmunka együttműködve végezzük a monitoring munkát. Továbbá eh, helyszíni ellenőrzésekkel eh, vizsgáljuk a végrehajtás alakulását. Az egyes mindjárt a támogatás több részletben kerül kifizetésre, lehet 1, 2, 3, 4 részlet, ez a memorandumtól függ mindig. Ezt megelőzően a releváns feltételek teljesítését alaposan elemezzük. Jelenleg The implementation, we use a set of number of categories. Különböző kategóriákat állapítunk meg, teljesült, nagyjából teljesült, közepesen teljesült, vagy nem teljesült. Ezeket a feltételeket, tehát, illetve azok teljesülését körül tekintően vizsgáljuk, persze az adott gazdasági kontextust figyelembe véve. A múlt héten Moszkovici biztos úr az Önök szakbizottságában beszélt arról, hogy Pincsen szemvevőszék nevében Pincsen úr ö, ö, az Ukrajna és Tunézia témájában készített jelentésük kapcsán, amit mondott. Nos, erről beszélt Moszkovici úr, ezt véleményezte, hiszen a kondicionalitás, illetve a döntések részben politikai jellegűek. Egy olyan relatív képet festve mindezekről, amelyek véleményünk szerint a, a tények nem támasztanak minden esetben megfelelően alá. Fontos számunkra hangsúlyozni azt, hogy Ukrajna esetében minden döntést az alapján hoztunk meg, hogy valóban a feltételek teljesültek-e, nem csak politikai megfontolások alapján jártunk el. Az MFA 3 esetében, amelyet egyébként még nem is vizsgált a szemvőszék, csak a második kifizetést, a második részlet kapcsán két dologról beszéltek. Az egyik a belső, úgynevezett belső menekültek helyzete, a másik pedig a csempészárok helyzete. Nos, mindkét esetben úgy érezte az Európai Bizottság, hogy megfelelő előrehaladást nem értek el, de mégis a harmadik részlet kifizetését ugyanezen feltételek teljesüléséhez kötöttük, így tehát folyamatosan figyelemmel követjük ennek a két feltételnek a teljesülését. Still uh, a further issue on which the court commented. A szemvőszék beszélt még két kérdésről, szerintünk nem feltétlenül precízen. Az Európai Bizottság uh, felelősségét illetően a saját eljárásrendünk felgyorsítása helyett uh, nem ezt kérték igazában, hanem hogy vizsgáljuk, az Európai Bizottság vizsgálja, hogy a parlamenttel és a tanácssal hogyan lehet felgyorsítani az ilyen döntések elfogadását. Ezért a külön, rend, külön jelentésében jelölt problémára mi már megtettük a javaslatainkat, tehát hangsúlyozom, hogy saját jó felfogott érdekünk, hogy olyan az együttműködés a tanácssal és a parlamenttel, ez ügyben, annak érdekében, hogy mind három intézményben gyorsuljon a döntéshozatal a makroszintű pénzügyi támogatásról hozott döntések esetében végül, de nem utolsó sorban az információ megosztás ügyében pár levélváltás történt Moszkovici biztos úr és az INTA szakbizottság raportőrök között az ECFIN és az INTA titkársága úgynevezett kontaktpontokat létesített annak érdekében, hogy folyamatos, átlátható és hatékony legyen az információ csere a makroszintű pénzügyi támogatás témájában a két intézmény között. Így tehát a jövőben az Európai Bizottság tól rendszeresen automatikusan megkapják az e ezen ö, támogatások kifizetéséhez kötött feltételek teljesüléséről szóló információs jelentéseket. Ennyit szerettem volna röviden elmondani, remélem, hogy ezzel rávilágítottam egy-két nem teljesen tiszta részletre, és nagyon reméljük, hogy az elkövetkezendő percekben a további részleteket is tisztázhatjuk hét fontos műveletet folytatunk. Ukrajna, Jordánia, Tunézia, Moldova is bármikor beindulhat. Ez Erről tehát folynak a tárgyalások az említett országok esetében. Alapvetően azt gondoljuk, hogy a jövőben több hasonló támogatási programra is sor kerülhet. Reméljük, hogy a bizottság és a parlament között ezen témában továbbra is jó lesz az együttműködés. Köszönjük, mondja az elnök. Jó, jó barátaim, kollégáim kapnak most szót. Osztrevics úr az ALDE AFET raportőre kezdheti, parancsoljon. Thank you, Chair. Ladies and gentlemen, let me... Köszönöm, elnök úr, hölgyeim és uraim. Hadd foglaljam össze. A szocialista előadóként Moldováért vagyok felelős, és az a FET tagja vagyok. Hogyan tekintem a makroszintű pénzügyi támogatást? A bizottság képviselőjének képviselői által elmondattakra reagálok, ugye, hogy miért kapcsolódik ide, csatlakozik be ide az AFET? Hát azért, mert eh, Moldovát most úgy tekintjük, hogy nem csak egy szimpla harmadik ország. Moldova és az Európai Unió ugyanis társulási megállapodást kötött. És a társulási megállapodás alapjai ról van szó, ez azt jelenti, hogy európai módon kell, hogy működjön mindez. Nagyon fontos, hogy Moldova elkötelezte magát amellett, hogy a jogállamiságot és az emberi jogok védelmét tiszteletben tartja. Ide egyébként az első szakaszban a sajtószabadság is beletartozik. Ezek nélkül, az alapok nélkül tehát anélkül, hogy ez meg lenne, illetve hogy a társadalmat ne vonnánk be az állam ügyekbe, nem várhatjuk azt, hogy mondjuk az európai zállódás sikeres legyen ebben az országban. És mondom még egyszer, ez a megállapodás alapja. Ezért üdvözlöm a moldovai kormány által elért valamennyi előrelépést, amely közelebb visz bennünket a kormány vállalásainak teljesítéséhez. Elnök úr, nem lehet mindent egyszerre elintézni, és nem lehet mindent a jó irányba terelni azonnal. A kormányon lévő koalíció rögtön a választójogi törvény átalakításába fogott, nem igazán magyarázták el nekünk, hogy pontosan miről is van szó, és komoly aggájaink merültek fel már az elejétől kezdve. És aggájaink ellenére az arányostól a vegyes rendszerre változtatták a választási szabályokat, a választási rendszert. A Velencei Bizottság véleményére is reagáltak egyébként az Európa Tanácsban, és Moldova Európa Tanács tag. A reakció nem felelt meg a mi elvárásainknak. A konzultáció inkább a formális szinten maradt meg, és nem volt gyakorlati szempontból jelentős. Az Európai Bizottság és az LKS együttműködése eredményeképpen lesz majd értékelés, amelyet remélünk, hogy az év vége előtt még bemutatnak nekünk. Én büszkén szeretném emlékeztetni a jelenlévőket arra a közös nyilatkozatra, amelyet a parlament, a bizottság és a tanács képviselői írtak alá. Idén júliusból származik ez a nyilatkozat, és emlékeztetnék mindenkit arra, hogy az összes pont, amit itt felsoroltunk, még mindig érvényes. Nagyra becsülöm a szakbizottságban lefolytatott vitát, És hát nyilván ennek politikai dimenziói is vannak. A makroszintű pénzügyi támogatás egy olyan eszköz, amelyet valóban mindenképpen ki kell használni, azért, hogy ne csalódjanak a harmadik országok állampolgárai. Tehát, hogyha a gazdasági reformok megvalósulnak, akkor ne lehessen a politikai reformokat félretenni. Ugyanezt a vitát folytatjuk le az AFED-ben is egyébként, és McAllister kollégát is megkérem majd arra, hogy a találkozót szervezze meg annak érdekében, hogy a makroszintű pénzügyi támogatásról jobban tudjuk tájékoztatni a kollégákat, akik velünk dolgoznak, mert nagyon sok harmadik ország esetében felmerül ez a téma. Köszönöm szépen! És Helmut Scholz a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem ez az első alkalom, hogy eszmecserét folytatunk a makroszintű pénzügyi támogatásról és ennek az eszköznek az értékeléséről az EU nemzetközi um, kereskedelem politikájában. Tehát nyilván azért uh, az Európai Unió pénzét, hogy mire használjuk, ezt a közvéleménynek érteni kell, és ezért is nagyon nagy jelentősége van az átláthatóságnak a makroszintű pénzügyi támogatások esetében is. Ebben a szakbizottságban már sokat beszéltünk erről. Köszönöm a bizottságnak, hogy a szemvevőszékkel folytatott eszmecserénk eredményeit is beépítette a jelentésébe, azért, mert Ez mind összetartozik. Az egyetértés, a híres neves egyetértési megállapodást is megnéztem, és ennek a szövege az azt jelenti, hogy a segítségnyújtás idején a bizottságot minden információval ellátja az érintett állam, amely releváns ahhoz, hogy a gazdasági és pénzügyi állapot figyelemmel kísérhető legyen, illetve a strukturális reformok előrehaladása megítélhető legyen. És ez azt jelenti, hogy mindig időben az összes releváns információt, amely a kettes mellékletben szerepel, megküld a kormány a bizottságnak. és persze a csalás, a korrupció, a szabálytalanságok és más illegális tevékenységek megakadályozása a cél, tehát hogy ne lehessen visszaélni az ilyenfajta támogatásokkal, és az Európai Unió pénzügyi érdekeit megvédjük. Nem fogok még részletesebb elemzésbe menni, csak emlékeztetni kívántam mindenkit a számvevőszék jelentésére, hogy ugye pozitív képet festett a bizottság ma, és bennem fölmerül a kérdés, ezt kérdezem, hogy a számvevőszék ugye más elemzést adott, mint a bizottság, és ezt figyelembe kell venni. Aztán ami Ukrajnát illeti. Az elnök a legutóbbi keleti szomszédsági csúcson jelentette be, hogy most várja az új körben, a 2018-19-es körben a makroszintű pénzügyi támogatást, de ugye még a harmadik szintű összeget nem fizették ki. Miért? Azért, mert öt előfeltételt nem teljesített Ukrajna. Úgyhogy kérdezem, hogy hol tartunk, hogyan tárgyalnak Ukrajnával, hiszen Ukrajnának szüksége van ezekre a forrásokra, de hogyan tudják elérni, hogy teljesítse az ország azokat az előfeltételeket, amelyeket az Európai Unió szabott? amikor a kondicionalitásról beszélünk, akkor ez merül mindig fel, ugye? Hát igen, szeretnénk támogatni ennek az, ezeknek az országoknak a fejlődését, de nekik is van házi feladatuk, teljesíteni kell a vállalásaikat, abba az irányba kell elmozdulni, amelyikbe megígérték. Meg kell teremteniük az új intézményeiket, a korrupció ellenes küzdelemhez, és így tovább. Ezekről már sokat beszéltünk, és nyilván arról is, hogy az IMF-fel egyensúlyt kell teremteni. Szerintem az IMF kondicionalitások, ugye tudjuk a görög példából, és az ezzel kapcsolatos vitákból, hogy ugye mindig azt kérik, hogy komoly gazdasági reformokat hajtsanak végre ezek az országok. És akkor most megint visszatérek az egyetértési megállapodásra, Ugye azt kérik, hogy legyen munkahelyteremtés, gazdasági növekedés, és tulajdonképpen Tunéziára is ö, igaz ez, Beszéltünk itt a, az európai zálódásról, és ugye arról, hogy segíteni kívánjuk ezeket az országokat, de Tunézia nem fog európai zálódni, az tuti. Hanem megfelelő gazdasági fejlődést várhatunk ettől az országtól. Beszéltünk már a kölcsönökről, illetve a visszanemtérítendő támogatásokról. Az én véleményem az az, hogy inkább a visszanemtérítendő támogatásokat kellene alkalmazni, de mindent, amit elmondtam, figyelembe kellene venni, a feltételekre is hangsúlyt kell helyezni. Igen, mondja az elnök, egyetértek, és Párizsból üdvözlök masters kurzus hallgatókat, akik itt vannak a látogatói székeken a nemzetközi kereskedelmet tanulják, úgyhogy szeretettel köszöntjük őket a szakbizottságunkban, és érezzék jól magukat. Hát ami engem illet, én egy kicsit ö, hogy is mondja, megkeveredtem, ugye hallgattam a beszámolót, de elolvastam a számvevőszéki vélelmet is Ukrajnával kapcsolatban, és a közpénzek kezelése, illetve a korrupció elleni küzdelem, az két olyan terület volt, ahol csak részlegesen volt hatékony ez az ország. Tehát még az elért eredmények is olyanok, hogy nem megbízhatóak, nem stabilak. Hát most akkor mit jelent pontosan? Most nem érték el az eredményeket, nem teljesítették a vállalásokat, vagy nem stabilan, az konkrétan mit akar? És azt is kérdezem, hogy mi mindennek a következménye, a bizottság milyen konzekvenciákat von le ebből. Tehát most 30%, 40%, 50% a teljesítési arány, vagy hogyan érték érzékelnék ezt. Én szeretném ezt valahogy kézzelfoghatóbbá tenni, hogy jobban értsem. Tessék. Yeah, thank you for, for, for... Köszönöm, és köszönjük a kérdéseket. Megpróbálok egyenként válaszolni rájuk. Nyilvánvaló, hogy nagy az érdeklődés az MFA, tehát a makroszintű pénzügyi támogatás iránt Moldovában, és igyekeznek teljesíteni a vállalásokat. Szerintem az egész eszmecsere, amely az MFA körül zajlott, ez bizonyította. Több változtatást, amit a bizottság javasolt, már bekövetkezett, megfontolták és megvalósították. Tehát Ebben a konkrét esetben, ami ugye említette a választójogi törvény módosítását, tehát itt a bizottság már állást foglalt, sőt, közös nyilatkozatot is kiadott Mogherini asszony. A helyi képviselet vezetőjével, tehát a bizottság már kinyilvánította a véleményét, de lebonyolódott ez a vita, és ugye ez a közös nyilatkozat, maga a törvénymódosítás következménye, és így tovább mind-mind az eszünkben volt, amikor a dokumentumot készítettük néhány héttel ezelőtt, tehát a végső szövege ennek az egyetértési megállapodásnak elég nyilvánvalóan fogalmaz, tehát explicite idéz a, a döntésből, és világosan megfogalmazza, hogy amikor a Moldovai Köztársaság és a Bizottság ezt aláírja, akkor figyelembe fogják venni a választójogi törvény állását, és az első kifizetésnél is természetesen elvégezzük az értékelést. Ez a következő szakasz most, hogy az első részletet folyósítjuk, és az első részlet akkor értékelni kell, hogy a politikai előfeltételeket az érintett állam teljesítette-e. A közös nyilatkozatban és az egyetértési megállapodásban is, ahogy már említettem, világosan szerepel mindez, és hogy a moldovai hatóságok úgy döntöttek, hogy a Velencei Bizottság ajánlásait is megszívlelik, és az EBSZ e ajánlásait is, tehát az értékelést mi is el fogjuk végezni. Tulajdonképpen mindennek az üzenete az, hogy a választási törvényel kapcsolatos nehézségek, politikai nehézségek tükröződnek az egyetértési megállapodásban. És amikor eljön az értékelésnek az ideje, hogy teljesítették a politikai előfeltételeket, akkor ezt figyelembe fogjuk venni. Volt még egy felvetés Ukrajnával kapcsolatban. Elhangzott, hogy vajon mennyire ambiciózus, kemény reformokat ír elő a bizottság. Azt hiszem, hogy Elég a legutóbbi egyetértési megállapodást elolvasni Moldova esetében, de én említhetném ugyanezt Ukrajna esetében is, érdemes elolvasni. Ott vannak a feltételek, és ezek a feltételek igen ambiciózus reformokat kérnek, a legtöbb esetben ez így van. A felügyeleti keret változtatását kérjük, új intézmények megteremtését kérjük, és az ehhez szükséges erőforrások meglétét is. Hát tulajdonképpen nagy különbség nincs is. Egy-két esetben még kereszthivatkozások is vannak a feltételekre, tehát az IMF által előírt feltételeket néha mi is előírjuk. Ami a számvevőszéki jelentést illeti. És ezt a különbséget nem gondoljuk, hogy a számvevőszék ennyire negatív lenne az értékelésében a fogalmazás alapján. És értjük az agályokat, a végrehajtásra megvannak a feltételek, de hát a bizottságnak azért meg kell, hogy legyen a szabadsága, hogyha nem százszázalékos a végrehajtás, akkor is azért elgondol, akkor is nézhetjük úgy a kérdést, hogy pozitív a végrehajtás, és szerintem a szemvevőszék jelentése is inkább ebbe az irányba hajlik, tehát sokkal pozitívabb ez, mint ahogy itt a szakbizottságban most ez elhangzott. Nem ennyire negatív és kritikus a számvevőszék. Ami pedig a folyósítást illeti, több feltételt is említettek. Szerintem nem tartunk még ebben a szakaszban. Kevesebb azon feltételeknek a száma, amelyeket nem teljesítettek, de mi még az értékelésünket nem zártuk le. Még egy kis idő azért van ezeknek a feltételeknek a teljesítésére, és megpróbáltunk minden szinten a lehető legnagyobb nyomást gyakorolni az ukrán hatóságokra, hogy valóban meg is feleljenek ezeknek a feltételeknek. Ezt azért szerettem volna kiemelni. És hát azt hiszem, hogy a legfontosabb kérdésekre válaszoltam, de ha bárkinek még bármi egyéb kérdése van, akkor szívesen reagálok. Köszönöm, Helmutat elfelejtettem. Még egy kérdés, elnök úr, elnézést, amit itt kifelejtettem, Ukrajnával kapcsolatban szeretnék hozzáadni valamit. A harmadik részletet azért nem folyósították, azért is, mert ugye megvan még a fafeldolgozással kapcsolatos kérdés. Ez is benne volt a memorandumban. A második részletet csak akkor fizettük ki, illetve csak akkor folyósították, amikor megérkezett a megerősítés, hogy igen, lesz új jogszabály, az ígéret megszületett erről, viszont az új jogszabály nem született meg, és a harmadik jogszabálya kapcsolatban, a harmadik folyosítása kapcsolatban, tehát ez a kérdés, hogy most akkor megvan az új törvény, vagy nincs, önök mire számítanak, megvan-e, meg lesz-e, vagy sem. És hogyha ezekben az országokban ugye támogatást nyújtunk, akkor mi van Itt az erdőkben körülbelül 1000-1300 dolgozót is foglalkoztatnak, tehát hogyan fogják a jövőben garantálni azt, hogy mondjuk megtartják ezeket a munkahelyeket, vagy akár növelik ezeknek a számát. És ez igaz a német fa feldolgozó ágazatba is. Kérdezem, hogy a bizottság mit tud mondani nekünk ebben a szakaszban, a második és harmadik szakaszról, a folyósításról. in, effect, Igen, valójában. Ami a faexportra vonatkozó kereskedelmi megszorításokat illeti, itt a második kifizetésnél valóban nem testértek feltételeket. Fogalmazunk világosan, két feltétel volt, az egyik ez, volt egy másik is, ami a belső menekülteket illette. Ezt a kettőt nem teljesítette Ukrajna teljes mértékben, és mind a kettő összefüggött a harmadikkal, illetve a harmadik eh, részlethez fűződő eh, feltételekhez. Tehát ez volt a két kivétel, ami nem teljesült. A jelenlegi, amely most ér véget, nagyon hasonló lesz, ha nem is ugyanilyen feltételekkel, ami lehetővé teszi majd, hogy az ukrán hatóságokra ö, valóban nyomást gyakoroljunk. Most azonban más a helyzet, ez a törvénytervezet, ami annak idején igazából ígéretesnek tűnt, ez, ez ügyben nem léptünk, nem léptek előre, ez továbbra is a parlamentben pat helyzet van ez ügyben, úgyhogy ezt a feltételt sem tudták teljesíteni. Így tehát majd nem tudjuk pozitívan értékelni ezt. Más feltételek is vannak, amelyeket nem teljesítenek, de a másik we consider that has been felmentést adtunk, ez ügyben úgy gondoltuk, hogy ez alapvetően teljesült, és megvan a megfelelő költségvetési forrás ahhoz, hogy ezt finanszírozzák. Tehát ez tulajdonképpen a mi megítélésünk szerint teljesült. Az ezzel összefüggő, tehát a fa ipari eh, munkahelyekről is eh, beszélt. Nos, ezzel kapcsolatban az az álláspontunk, hogy eh, a kiviteli tilalom úgy érezzük, hogy újra gondolandó, és azt is gondoljuk, hogy egy átfogó reformra lenne szükség ebben az ágazatban is, de hát ennek nem feltétlenül már a makroszintű pénzügyi támogatása a legjobb eszköze. Köszönjük szépen, ezzel a napi rendi pontot lezárhatjuk, biztos vagyok benne, hogy még visszatérünk erre a témára. Köszönjük, négyes napi rendi pont után következik az ötös eszmecsere a gazdasági diplomáciáról let's say, quite new item. Új téma ez. Európai gazdasági diplomácia. Gazdasági diplomácia. Nem mindenki világos kristály tisztán, hogy mit is értünk ez alatt, de hát tessék, itt van a napi rendünkön valamit mégiscsak mondanunk kell ez ügyben. Úgy tűnik számomra, hogy ez is része lehet annak a vál, amit arra kell adnunk, arra a, a kritikára, hogy a globalizáció nem mindenkinek szolgálja mindig az érdekét. A külszolgálat éppen ezért a közelmúltban az EU delegáció számára irányítatásokat fogadott el a gazdasági diplomáciára vonatkozóan, és ez prioritás kell, hogy legyen az EU delegációk számára. Talán egy kicsit megvilágosodunk most, kinek a felelőssége, hogy rávilágítson erre a kérdésre. Volt Genfi nagy köte, követünk, feladata lesz ez aki most Horszkász szakértő tanácsadója. Köszönöm szépen, elnök úr, a meghívást. The economic uh, diplomacy. Hogy a gazdasági diplomáciáról beszélhetek röviden, illetve hogy uh, ez hogyan formálódik. Azt kérték tőlem, hogy fogjam rövidre, akkor uh, rövid leszek, hogy maradjon idő kérdésekre is, mert biztos vagyok benne, hogy lesznek ilyenek. A gazdaságdiplomácia megértéséhez a kiinduló pont a globális kép kell, hogy legyen. Egyre fontosabbá válik a gazdasági diplomácia világszerte. Ennek az az egyszerű oka van, hogy minden világszerte minden ország úgy érzi, hogy alkalmazkodnia kell a körülötte változó, folyamatosan változó globális gazdasághoz. Most nem akarok arról beszélni, hogy hogyan változik, miképpen változik a globális gazdaság. Arról beszélünk, hogy az elkövetkező 10-15 évben a gazdasági növekedés oroszlán része Európa határain kívül fog megvalósulni. Mi jó lenne, hogyha ebből nem maradnánk ki, ez valamit tennünk kell. A globális gazdaság változik körülöttünk, ez változtat az Európai Unió gazdaságán is. A ma meglévő munkahelyek 50%-a 20-30 év múlva már nem létezik majd. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy az európai cégeknek nagyon komoly globális versennyel kell szembenéznie olyan piacokon, ahol a kormányzati beavatkozás egyre nagyobb mértékű, ami egyszerűen torzítja a versenyhelyzetet, és egy olyan nemzetközi környezet van kialakulóban, ahol a, a hatalmi politika egyre fontosabb, és a szabályok alapján folyó játék, tehát a szabály, szabály alapú megközelítés egyre inkább háttérbe szorul. A globális képpel összefügg az is, hogy a Harnessing Globalization című dokumentumban is beszéltünk arról, hogy mindenképpen az európai polgárokat kell valahogy ennek a folyamatnak a középpontjába állítani. Két dokumentum készült, a Mogherini asszony globális stratégiája az egyik, a külső fellépésünk, a másik pedig, hogy hogyan tudunk előnyt kovácsolni a globalizációból, harnessing globalization. Ez fontos, hogy eh, ezt komolyan vegyük, az uniós eh, politikák közötti szorosabb együttműködésre van eh, szükség, és proaktívabb uniós fellépést követel, ez hogy az Európai Unió érdekeit világszerte hatékonyabban képviseljük, annak érdekében, hogy az európai munkahelyteremtés és gazdasági növekedés szolgálatába állítsuk mindezeket a külső ö, politikákat. Alapvetően ez lehet a titka annak, hogy a globális piacokon az európai kis- és középvállalkozások sikeresebbé váljanak. Az elnök úr által említett iránymutatásokat 2017. júliusában adtuk ki, nem csak a külszolgálat főtitkára, hanem a bizottság is eljutotta ezt minden európai delegációhoz, illetve mivel, hogyha komolyan gondoljuk, hogy koherensebbé válunk, akkor ehhez arra van szükség, hogy ezt itt Brüsszelben is a legmagasabb szinten szinten is megvalósítsák. Alapvetően tehát ezeket az iránymutatásokat ilyen fényben kell tekinteni. Ez igazából csak egy első lépés egy hosszú úton, amely a prioritásainkat határozza meg, a meglévő leverage alkalmazásával tudjuk elérni a megfelelő eredményeket. Egy alulról felfelé szerveződő folyamatot kell elképzelni. Minden delegációvezetőt arra kértünk, hogy saját prioritásokat határozzanak meg, és egy olyan cselekvési tervet tegyenek javaslatot, amely megvalósítható nagyon fontos, hogy a meglévő politikákhoz ez illeszkedjen, nem akarunk minden prioritást teljesen újra gondolni, hanem egy újabb dimenzióval akarjuk igazából csak kiegészíteni a már meglévőket, tehát ami segíti azok megvalósulását. Most nem mennék annyira részletekbe, de az egész mechanizmus és a folyamatok, amelyeket meghatároztunk, gazdaságdiplomáciai irányutatásban. A célja az, hogy a demokráciát csökkentsük, akcióorientált felépésről beszélünk. Több száz tehát 140 delegációja van az Európai Bizottságnak, ahonnan százával várjuk majd ezeket a prioritásokat. Mit teszünk mindezekkel majd? Megmondom. Alapvetően bevált gyakorlatok, siker történetek kell, hogy készüljenek ebből, annak érdekében, hogy másokat is inspirálhassunk. Mobilizálni akarjuk az embereket, alapvetően arra koncentrálva a figyelmüket, hogy az Európai Unió gazdasági érdekei pontosan hogyan alakulnak. Azt fel kell ismerni, hogy már százakat mozdogattunk meg ebben a folyamatban, a delegációkon és itt Brüsszelben is, hogyha a tagállamokat is beszámoljuk, beszámítjuk, és a magánszektort is, hiszen velük is konzultálunk a prioritások meghatározása során, több ezer ember kértünk most fel arra, hogy gondolkozzanak el azon, hogy az európai munkahelyteremtés és gazdaság fejlesztés céljait hogyan tudjuk külföldön legjobban szolgálni. Alapvetően egy új gondolkodásmódra van szükség. Without anticipating too much... Uh, Anélkül, elnök úr, hogy túlságosan elébe mennénk a dolgoknak, amit mondott, hogy az embert kell mindennek a középpontjába állítani az európai polgárokat, alapvetően mi is így képzeljük. Reméljük a jövő év közepére már elég érdemi anyag gyűlik össze ahhoz, hogy az európai cégeknek elmondhassuk, hogy bármit is tesz az Európai Unió a kapcsolatok terén, semmiképpen sem hanyagoljuk el az európai polgárok szempontjait, érdekeit. Tehát a meglévő politikákhoz illeszkednie kell mindennek, hiszen másképp ez nem fog menni. Például a fejlesztés politikában a fenntartható fejlesztési célok értelmében a magánágazat befektetését is mobilizálni kell. a fejlődő országokban ezer milliárd, sok ezer milliárdnyi befektetésre van szükség, ez nem fog menni a magánbefektetők nélkül. A magáncégek cégeknek is jól fogott érdeke, hogy ebből ne maradjanak ki. Ezt értjük ezen, hogy a fejlesztéspolitika is beolvadjon ebbe az egész folyamatba. A kereskedelmi politika tekintetében ugyanezt az elvet alkalmazzuk, az egyenlő versenyfeltételek, a reciprocitás, a, a, a, hogyan tudunk a, hatni a partner országokra. Egy globálisabb megközelítésben kell gondolkodnunk, mi is az Európai Unió érdeke, és hogyan próbáljuk ezeket elérni, biztosítani. a kereskedelemről is beszélnek majd utánam, ha jól tudom a következő témában, a napirendi pontban. Nos, a kereskedelmi politika megerősítése szorosan összefügg a gazdasági diplomáciával, a piaci hozzáférés alapú megközelítés már létezik, nem kell mindig új prioritásokat kitalálnunk, feltalálnunk, hanem már meglévő prioritásoknak kell nagyobb hangsúlyt szentelni. A komplementaritás pedig azt jelenti, hogy olyan uniós érdekekre figyelünk oda, amelyek más főigazgatóságokhoz tartoznak elsősorban, segítve az európai cégeket a, a versenyben a világ piacon. Természetesen ez a szélesebb megközelítésünk részét képezi. De hát ennyit szerettem volna elmondani, most átadom a kollégámnak a szót. Thanks a lot. Köszönöm szépen. Meg, ahogy említette, ez tulajdonképpen nem egy újabb elem, hanem egy kiegészítés ami az eddigi elemeket kielégíti. Úgyhogy most kíváncsian várjuk a kereskedelmi szempontokat. Tessék, parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr! Először is szeretném megköszönni a meghívást, hogy ebben az eszmecserében részt vehetünk. Miután ugye a nagyon alapos áttekintést adott Angelos az a gazdasági diplomáciáról én néhány szót szólnék arról, hogy a kereskedelem politika mindezt hogy egészíti ki. A kereskedelem politika ugye ennek a szakbizottságnak a mindennapi kenyere, és elengedhetetlen a gazdasági diplomáciában. Először is a tárgyalásokhoz, másrészt a végrehajtáshoz is, tehát a kereskedelmi megalapodások végrehajtása is nagyon fontos. Ez majd még szerepel a napirendünkön ma is, később de így járul hozzá a kereskedelem a munkához. A kereskedelem és befektetés előtti akadályok eltávolítása, az együttműködés, erősítése a gazdasági kormányzás terén nagyon fontos, a felügyeleti konvergencia erősítése is, illetve az EU külső fellépésének a hatékonyabb tétele a gazdasági téren szintén fontos szempont. Tulajdonképpen nem újdonság ez a munka a delegációknak, és Angelos is felhívta erre a figyelmet, a bizottsági szolgálatok, a DigiTrade is nagyon szorosan együttműködtek már eddig is, amikor az útmutatásokat megszövegezték a delegációknak. A delegációkon dolgozók feladata az eddig is az volt, hogy az EU gazdasági érdekeit aktívan képviseljék külföldön, tehát ezt megtették, viszont ehhez képest az útmutatások egyrészt megerősítik az eddigi munkát, azáltal is, hogy a koordinációt erősítik, illetve a tagállamok és az üzleti világ fellépését következetesebbé, összehangoltabbá teszik. A külpolitikákért felelős főigazgató jelentése az Európai Parlamentben beszél erről, az EU gazdasági diplomáciai stratégiájáról. Amit én itt olvastam, szerepelt itt az az igény, hogy szorosan együttműködjenek a tagállamokkal és az üzleti világgal. Én szeretném kiemelni, hogy ezt már eddig is megtettük, a piaci hozzáférési partnerség keretében az EU delegációi és a, az EU-s vállalkozások már ugyanígy dolgoztak, igyekeztünk a harmadik országbeli struktúrákat tükrözni, a partnerséget tovább kell erősíteni ahhoz, hogy külföldön az EU gazdasági érdekeit jól képviseljük annyit szerettem volna mondani, hogy legalább a struktúra már megvan, tehát nem fogjuk a spanyol viaszt a nulláról feltalálni. Nem kellett új struktúrát kiépíteni ehhez, ennyit akartam mondani. Tehát a gazdasági diplomáciához megvan már a, a struktúra. Amit meg kell tenni az az, hogy a koordinációt javítsuk, és hogy az egyes politikák között a követ, következetesség is meglegyen. Nos, az EU ugye a gazdasági kapcsolatokhoz a prioritásokat megfogalmazta, tehát mindegy, hogy makroszintű pénzügyi támogatásról zajlanak a tárgyalások, vagy hogyha a végrehajtásról, ha már a megállapodás megvan, vagy pedig a piaci hozzáférési stratégia keretében folynak a tárgyalások, ez mindegy, mert ezek a kritériumok lesznek a középpontban. Nos, a szélesebb körű koordináció, amiről beszéltem, természetesen nem csak kereskedelmi eszközöket alkalmaz, és hát nyilván nagyon jó lehetőséget jelentenek ezek az egyéb eszközök is. A piac hozzáférés hozzáférését gátló akadályokat el tudjuk távolítani ezen egyéb eszközöket felhasználva is, és fel tudjuk ezeket vetni a tárgyalások során, vagy a végrehajtás során. Tehát hasznos lesz most az, hogy az összes szereplő koordináltan tud majd és következetesen tud majd fellépni. Befejezésképpen mondanám, mondanám még azt, hogy az Európai Parlamentnek is fontos szerepe van itt, mégpedig abban, hogy védik vagy képviselik a prioritásainkat külföldön. Nagyon szívesen válaszolok kérdésekre, de így bevezető összefoglalóként ennyit kívántam mondani. Köszönöm szépen, Solc úr! Uh, thank you, Chair. Uh, thank you for the presentation, and it's good to have Mr. Pankratis back. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy beszéljünk erről a kérdésről. Komoly kihívás lesz ezt megvalósítani gyakorlatban. Valószínűleg bizonyos fokú módon végig kell gondolni azt, hogy a parlament tényleg valóban menjen mértékben tudna részt venni ebben a folyamatban. Hiszen ez alapvetően mégiscsak egy sajátos elegye a külpolitikának, a külkereskedelem politikának, a fejlesztés politikának, magának a külpolitikának, hogyan tudunk ezzel a változatos összetételű dologgal valamit is kezdeni, ez igen komoly kihívás lesz, azt hiszem számunkra. Pangratis úr említette a fenntartható fejlesztési eh, célokat, illetve a 2030-as eh, programot. Azt hiszem, hogy fontos, hogy a globális célokhoz, a környezetvédelemhez például mindenképpen hozzájáruljunk. Ez egy olyan kérdés, amiről mindenképpen beszélnünk kell, ez az első. A másik aspektus, hogy a fair trade el sem hangzott kifejezésként A DigiTrade és Malmström asszony nagyon gyakran beszélnek erről, hogy a nemzetközi kereskedelemben pontosan hogyan tud részt venni az Európai Unió. Hát pont erről beszélünk most. A WTO csúcsokra, ha gondolunk az ILO-ról, az acélfórumra gondolunk, akkor láthatjuk, hogy ezek a struktúrák, ezek az intézmények, amelyvel dolgunk van, mindenképpen partnerként járnak el a, fent a, a, a felelős gazdaság politika terén, tehát úgy gondolom, hogy még mindig alaposan végig kellene gondolni, hogy mit tudunk ezzel tenni, az Európai Unió hogyan tudja ezeket a folyamatokat, ezekhez hogyan tud társulni. Zeresképpen, ha, ahogy a tanulmány is mondja, csak 30%-a a KKV-knak vesz részt valóban a nemzetközi kereskedelemben, miközben 90%-át állítják elő az érintett áruknak, akkor tulajdonképpen alapvetően nem nagyon vonjuk őket be a folyamatba. Ez tehát az igazán az első kérdés. A másik, a Párizsi jegyzőkönyvet, protokollt, éghajlatváltozásra gondoljunk, hogyan tudjuk ebbe a folyamatba beolvasztani. A következő pedig a szociálisan felelős növekedés, hogy ne csak az ipar és a gazdasági szereplők érdekeit tartsuk szem előtt. Azt hiszem, hogy ezek mind olyan szempontok, amiket nem tudunk megkerülni. Szentfeld asszony. Dziękuję bardzo, panie... Szentfeld úr. E, zanim przejdę do swojej kwestii, to tylko może... E, Köszönöm szépen. Az európai bizottság által elmondottakra reagálva a kis és középvállalkozások 30%-a vesz részt közvetlenül a külkereskedelemben. Ez nem jelenti azt, hogy a többiek egyáltalán nem vesznek részt benne. Nem erről beszélünk. A kis és középvállalkozások gyakran a nagyobb cégek beszállítói, és a nagyobb beszállítók újra exportálják, vagy exportálják azokat a termékeket, amelyeket részben a KKV-k termékeibe állítanak össze. Még akkor is, hogyha egymástól függetlenül működő cégekről van szó, azt hiszem, hogy a piac egészére kihatással vannak. De hát visszatérve az eredeti mondandómra, a gazdasági demokrácia gondolata nagyon tetszik nekem, és tetszik az is nekem, hogy itt ma napirendre került. Ez egy jelentős és politikai fontossággal bíró kérdés. Lássuk most az érdemi részét mindennek. Azt hiszem, az világos, hogyha globalizálódik a gazdaság, és hogyha az Európai Unió és annak tagállamai ebben a játékban, globális játékban szereplőkké akarnak válni, például a kereskedelmi megállapodásokon keresztül, akkor bármilyen ilyen megállapodást a parlamentnek kell ratifikálnia, nem az egyes tagállamoknak. Tehát az Európai Unió nagyon fontos szereplő ebben a játékban. megvannak a saját prioritásaik a tagállamoknak, eltérő gazdasági szempontokat kell szem előtt tartaniuk, nagyon eltérőek a tagállamok földrajzi, gazdasági és egyéb ö, szempontok, high-tech vagy hagyományos ipar a domináns, ezek óriás eltéréseket mutatnak. Tehát azt hiszem, hogy erről mindenképpen beszélnünk kell magasabb szinten is, formálisabb szinten is, nem csak itt egy napirendi pont ként a szakbizottságban. Polska powinna podlegać większemu procesowi integracji albo przyspieszeniu procesu integracji. Oczywiście, jeżeli... Akkor azt gondolják, hogy nagyobb fokú integrációra van szükség Európában, azt hiszem, hogy számukra is fontos lehet. Ez az egyik kérdés. A közös gazdasági diplomáciáról hogyan nézzen ki ez a jövő, jövőben? hogyha az Európai Unió egy sebességes lesz, akkor egy politikára van szükség, de hogyha több sebességes Európa lesz, mondjuk két sebességes az eurózónán belüli és kívüliek, akkor nyilván a gazdasági diplomáciának is több sebességnek kell lennie. Ez egy roppant, bonyolult, összetett, mégis nagyon érdekes és fontos téma. Lepiej. Dziękuję bardzo és erre azt hiszem, hogy gyakrabban vissza kellene térni, mert ez fontos. Uh, yeah, well, I certainly agree with, I certainly... Egyetértek az előttem szólóval, hogy ez nagyon fontos. Mászron biztos asszony elmondta még a meghallgatásán, hogy a kereskedelem politikát mindenképpen fel kell használni. Nagyon rövid leszek, nagyon rövid leszek. A figyelmüket csak egy interjúra szeretném felhívni Robertával, a WTO főigazgatójával. A Sunday Telegraphban tették ezt közé most vasárnap. És szeretnék egy idézetet megosztani önökbe, önökkel. Még az EU 53%-át csökkentette a kereskedelmi megállapodásoknak kis országokkal. Brüsszel nem tudott megállapodni olyan nagy államokkal, mint az Egyesült Államok, Kína, Brazília, India és más nagy gazdaságok nem tudott megállapodást elérni, miközben kisebbekkel együtt tud működni. Nehezek ezek a megállapodások, de van egy tényező, ami bonyolítja a dolgokat, a mezőgazdaság. Az EU komoly agrárexportőr. Tehát, hogy itt azt mondják, hogy ez egyébként is bonyolult, de most, hogyha még erre rápakoljuk a tárgyalásokon az egyéb dolgokat, ugye a szabadkereskedelmi megállapodásoknál, ugye ezt az úgynevezett gazdasági diplomáciát, a politikai célokat, még mind ezt is ráaggatjuk, hát akkor biztos, hogy nagyon nehéz lesz a kereskedelmi megállapodásokat megkötni. Talán ezt esetleg figyelembe vehetnék. Közös volt a felelősség mindig az EU-ban a kereskedelem témájában, már azóta, hogy a közös piacot létrehozták. És az 1956 óta tulajdonképpen, és hogy ilyen hangsúlyt adjunk a gazdasági diplomáciának, a, azt mondják, ugye a további EU-s integrációhoz ez nagyon fontos, elárulták magukat, mert ezt elmondták, a gazdasági diplomáciáról folytatott kis eszmecsere, az az Európai Uniós ö, szuper ö, állam létrejöttének a az előszobája, úgymond. Lehet, hogy mások ezt akarják, de lehet, hogy nem. És hogyha nem akarják, akkor beragadtak ebbe, nem tudnak leszállni erről a vonatról, egyszer felszálltak, és nincs leszállás hát nagyköveteknek hívják magukat önök, ami nagyon elegáns kifejezés, és itt a munkahelyekről és a növekedésről beszélnek, de hát nem is tudom, én nem tudnék eh, jobban egyetérteni az a kapcsolatban, amit elmondtak Franciaország, Spanyolország, Olaszország, Görögország és más mediterrán országok az eurózónában tulajdonképpen úgy festhetők le, hogy alacsony a foglalkoztatás, magas a munkanélküliség, nagyon magas a fiatalok körében a munkanélküliség, és a növekedés nagyon alacsony. Így jellemezhetők, jellemezhetők ezek a gazdaságok. Ha önök szerint a gazdasági diplomácia megoldást jelent erre, és mondjuk ahelyett, hogy drasztikusan megreformálnák az eurozónát, akkor szerintem igencsak át kell gondolniuk ezt újra, és nagyon alaposan. Köszönöm, mondja az elnök. Én szerintem is, és majd teszek fel egy kérdést is, azért érdemes a gazdasági fejlődést stabilizálni, és az európai érdekeket támogatni. De hát persze felmerül a kérdés mindig, hogy ki határozza meg azt, hogy mi, mit is jelent pontosan az európai érdek. Tehát különböző tagállamok vannak, és különböző célkitűzéseik lehetnek ezeknek a különböző tagállamoknak. Úgyhogy hát nem tudom, Helmut is ö, kérdezte, ugye, hogy több, tény, több, több szereplő próbálja a gazdaságot globális szinten stabilizálni, a G20-ak is. És érdekelne engem, hogy vannak-e mondjuk ö, olyan vélemények, amik átfedőek, közöse az álláspontjuk, ezek az egyéb szereplők hogyan működnek együtt önökkel. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr, e- ezekért a, az, ezeket az egyszerű kérdéseket köszönöm szépen. Persze nagy kihívást jelentenek ezek, mert komoly témákat érintenek, ezt mi rögtön az elején el kell, hogy mondjam. De Tulajdonképpen nagyon sok kérdést megválaszolhatnék, akár Dartmouth úrnak is. Mikrofonon kívüli megjegyzést nem hallják a tolmácsok. Minden esetre folytatja a bizottsági kolléga. Elnézést kérek, Dartmouth úr, ha nem a megfelelő megszólítást alkalmaztam. A lényeg a kérdésekre válaszolva ha a gazdasági diplomáciáról beszélünk, akkor az aggályokra lényegében azt mondhatom, hogy az Európai Unió jelenlegi helyzetében, tehát ahol ott tartunk, hogy mindannyiunknak ugye az az érdeke, hogy a meglévő eszközökkel érjük el a kitűzött célokat, Erről beszélünk, ez a lényeg. Ezt szeretnénk látni, tehát, hogy az EU érdekei, az EU érdekeit valamennyi tagállam meg tudja védeni és képviselni, és a delegációkon is ez a feladat. a prioritásokat ugye beküldik, amit fontosnak tartanak. És hogyha van egy tagállam, amely nem ért egyet, vagy komoly aggája van, akkor az érintett prioritás nem lehet a listán. Azért, mert egyébként magabizt nagyon is meg vagyunk győződve arról, hogy a nagykövetek, és tényleg egyébként ez a rangjuk, el is ismerik őket így mindenütt, tehát a nagykövetek képesek, tökéletesen képesek arra, hogy ezeket a prioritásokat felvázolják, méghozzá úgy, hogy az összes tagállam egyet tudjon velük érteni, hogy ez az Európai Unió érdeke, ez a közös érdek, az állampolgáraink érdeke, hogy kívül, az EU kívül úgy képviseljük az EU-t, ahogy csak tudjuk, és ez egy olyan lehetőség, ami a kezünkben van, a jelenlegi integrációs szakaszban ez már használható és ugye kihatározza meg, ugye egyrészt a nagykövetek a helyszínen, a tagállami nagykövetek is, tehát úgy, hogy ne legyen semmiképpen kétség, nem erüljön fel semmifajta kétség. és ami a gazdasági diplomáciát illeti a jelen formájában, én nem tudom, hogy a jövőben mit tehetünk, de azt mondom, hogy a mostani állapotában nem befolyásolta a mi képességünket ez a különböző megalapodások megkötésére. Mert a tárgyalásoknak nem közvetlen része ez az EU és egyéb államok között. Tehát itt inkább operatív dolgokról van szó, gyakorlati lépésekről, amelyeket beazonosíthatunk. És úgy gondoljuk, hogy ha összeszedjük magunkat, az erőforrásainkat áttekintjük, ezeknek a felhasználásával az EU érdekeit tudjuk képviselni. Egyébként az, hogy mondjuk a mm, nagy globális szereplőkkel nincs megállapodásunk, sem teljesen negatív, komoly kihívások vannak, és egyébként ezek mindenkit érintenek. Valamennyi nagy szereplőt érintik ezek. Aztán rákérdeztek a G20-akkal és más szereplőkkel fennálló kapcsolatokra. Mondom még egyszer, gondoljanak arra, amit elmondtunk a komplementaritásról, tehát a kiegészítő jellegről. A meglévő politikákat nem befolyásoljuk, hanem olyan gyakorlati lépéseket keresünk, amelyek segíthetik a vállalatokat, a magánszektort, az EU-s magánszektort, hogy aktívabb és sikeresebb legyen de nem befolyásoljuk ezeket a megállapodásokat, hanem igyekszünk kiegészítő tevékenységet végezni. Mi segítjük a az EU érdekeinek a képviseletét. Megkérjük a tagállami nagyköveteket, az LKSZ-es nagyköveteket, hogy igyekezzenek azon, hogy a prioritásokat megfogalmazzák és beküldjék Brüsszelbe. Minden, ami ezeket a prioritásokat segíti, nem fogja aláásni a már meglévő EU-s, EU-s munkát. Tehát a komplementaritás egy nagyon fontos kulcsszó, a g 20 kezdeményezés esetében is egyébként ez igaz, elég a kompaktokra gondolni a különböző afrikai és más országokkal. Rátérnék most arra a kérdés, amit Solc úr tett fel, ugye a fair trade, tehát hogy nem szerepelt ez a kifejezés a a szövegben, de egyébként mind a ketten említettük ezt a témát, tehát nyilván ez egy fontos koncepció, és abszolút egyetértek önnel abban, amit elmondott a, a társadalmi fejlesztés, a társadalom fejlődéséről, az ILO szerepéről. Tulajdonképpen a komplementaritás erre a területre is vonatkozik, tehát az értékeink, ről szól ez. Nem fogjuk a gazdaságot támogatni sehol a, az EU-s értékek ellenében. És nyilván, ha ez segíti, ha bármi segítheti a képességeinket arra vonatkozóan, hogy az EU-s értékeket képviseljük, ha nincs ellentmondás, akkor ezt megtesszük, igyekszünk minél jobban mind a két oldalon a célkitűzéseket, az értékeket képviselni, támogatni. Felmerült a kis és középvállalkozások kérdése is, hogy ők hogy tudnak a nemzetközi porondon megjelenni. A EU nagyon sok kezdeményezésének ez egy fő célja. És a a KKV-k nemzetközi válása nyilván nem fog bekövetkezni az egyik napról a másikra, de a gazdasági diplomáciában ez is az egyik fő fejezet, ha fogalmazhatok így, a teljesítendő feladatok, feladatokat vagy célkitűzéseket már megfogalmaztuk, de több száz eszköz van egyébként, amely felhasználható, ezeket már áttekintettük, nem csak az EU szintjén, hanem a tagállamok szintjén is vannak ilyen eszközök, és nagyon kevesen hajtottak végre egy ilyen áttekintést. Mivel több száz eszközről van szó, racionalizálni kell egy kicsit, át, ö, egyszerűsíteni, és nyilván a hiányosságokat, ahol még hiányosságok vannak, azokat megszüntetni. Ne felejtsük el, hogy a gazdasági diplomácia tulajdonképpen egy folyamat, amely ö, beindul, aztán ugye a végrehajtási szakaszba jut, de a KKV-k nemzetközi válásának támogatása, ahogy mondtam, fontos cél. Rákérdeztek még az éghajlatváltozásra, tehát a Párizsi protokollra, és hogy mit teszünk. Nos, ott tartunk, hogy a gyakorlati lépéseket dolgozzuk ki, meghatározzuk, hogy melyik főigazgatóság, a kompetens főigazgatóság az egyes témákért. A gazdasági diplomácia gépezete úgymond beindul, és a üzeneteket a nyilvánosság felé közvetíti, több üzenetet is közvetíteni kell, több politika esetében. És hát nyilván a delegációk kapacitásait is felhasználjuk erre, ami persze nem jelenti azt, hogy ez nem kihívás. Remélem, hogy a következő alkalommal, ha eljövök, akkor már konkrétabb is lehetek. De hát a, a célkitűzések felé igyekszünk, a fejl, például a fejlesztési célok felé igyekszünk haladni. A fenntartható fejlesztési célok elérése az összes lépésnek a célja a fejlődő országokban is. A gazdasági diplomácia az nyilván nem csak a fejlődő országokat érinti, nem csak a fejlesztéspolitikát kíséri, hanem valamennyi ország felé megnyilvánul. Jens úr, nem tudom, lehet, hogy nem jól lejtem ki a nevét, elnézést kérek, ha így van a kérés, kérdésére válaszolnék. Egyetértek önnel, hogy gazdasági és politikai szempontból is fontos, hogy valami fajta közös kép jelenjen meg az EU kívül erről, a, tehát hogy a gazdasági diplomácia ezt alakítsa ki. Persze ez attól is függ, hogy mivé alakul, vagy hogyan fejlődik az EU a jövőben, de egyébként nekem az a meggyőződésem, hogy a mozgásterünk még elég nagy, hatékonyabbak lehetnénk, sokkal hatékonyabbak, és szolgálhatnánk az állampolgáraink érdekeit jobban. Vannak még gyenge pontok a rendszerben. Ugye ez a sílós megközelítés nagyon sok politika területen nem annyira jól működik, de hogyha sikerülne a képességeket felhasználni együtt, akkor az állampolgárok előnyére válna a munka, amit sokkal hatékonyabban tudnánk elvégezni. És valóban meg vagyok győződve arról, hogy különösképp a parlamenttel folytatott eszmecsere során megtaláljuk ennek a módját, hogy hogyan lehet összekapcsolni a gazdasági diplomáciát a politikával, anélkül, hogy valami fajta ö, szuperállamot fes, EU-s e államot hoznánk létre a tagállamok feje felett. Azért nagyon nagy még a mozgásterünk a munkára. Köszönöm szépen. I think uh, is not necessary. One state is sufficient. Nem kell szuperállam, egy állam is elég. Angelo megint csak nagyon alaposan és hosszasan ecsetelte az álláspontunkat, sok mindent igazából nem tudok hozzá fűzni. Az fontos, hogy a kereskedelmi politikában nagyobb szerepet kapjanak a KKV-k. Erről még egy pár szót szólnék, hiszen a KKV dimenziót többen is említették. Csak 13 százalék az EU-s KKV-knak aktívak nemzetközi szinten. Ez igaz. De ez nem csak az Európai Unióban van így. Általában a szomszédos piacokon aktívak tehát ez ebben az esetben az Európai Unióban az egységes belső piacnak köszönhetően elsősorban egy másik szomszédos tagállam, és nagyon ritkán aktívak az unión kívül. Ugyanakkor, hogyha a statisztikát vizsgáljuk, akkor láthatjuk, hogy az exportáló cégek 85%-a KKV. Tehát alapvetően az exportőrök többsége kis és középvállalkozások. Kereskedelmi megállapodásokat említettük, ugyanez igaz a gazdasági diplomáciára is, hiszen leginkább az ő érdekeiket szolgálja, szolgálják ezek, hiszen a különböző kereskedelmi akadályokat sokkal könnyebben leküzdik a nagy cégek, mint a kisebbek. Megvannak a jogászaik, a szakértőik, a pénzük, a kapcsolataik, ezért pontosan a KKV-k érdekeit szolgálja ez legjobban. Hasonló módon a komplementaritásra törekszünk, az EU és a tagállami fellépés komplementaritására. Alapvetően az export promóció, illetve az import országba vonzása a alapvetően a tagállamok felelőssége. De lehet, hogy Németország vagy Anglia esetében, ahol van nagy, nagy követségük majdnem minden országban, ott könnyebben megy, de pontosan a többi ország esetében soha szóval a kis és középvállalkozásoknak sokat segíthet, hogyha ezt a gazdaságdiplomáciát európai szinten megvalósítjuk, és ahhoz, hogy ugyanazokat a célokat ugyanolyan eszközökkel szolgáljuk, valóban össze kell fognunk, az erőinket egyesíteni kell. Alapvetően erről szól az egész. Thanks a lot for this, uh... Köszönöm, valóban alapos választ kaphattunk, és nyugodt, megnyugtathatom önöket, hogy az Európai Parlament, főként a mi szakbizottságunk az önök oldalán áll, és bármikor a rendelkezésükre állunk, hogyha további eszmecserét kívánnak folytatni erről. Köszönöm, hatos napi rendi pontra ugrunk tovább. A szabadkereskedelmi megállapodások végrehajtásáról szóló jelentésről fogunk eszmét cserélni. Kollégák emlékeznek, hogy régóta kérjük már ezt hogy írásban is kapjunk valamit arról, hogy a kereskedelmi politika milyen hatással bír a mindennapokban. November 9-én az Európai Bizottság nyilvánosságra hozott most először egy ilyen jelentést a szabad kereskedelmi megállapodások végrehajtásáról. Itt ül mellettem megint jó barátom, aki ezt a jelentést már egyszer felvezette nekünk még azelőtt, hogy napvilágot látott volna maga a jelentés. Ez aztán az gyorsaság, mondhatjuk. Jost alaposan elmagyarázta. Introduction into this um, report. Mint egy szemelvényeket kaphattunk ebből a jelentésből. Azóta eltűnt pár hét, hivatalosan is napvilágot látott a jelentés. Nyilván mindannyian alaposan átolvasták ezt. Most itt a lehetőség arra, hogy a legaktuálisabb, legszakértőtől kapjunk egy rövid áttekintést, majd ezt követően majd a kérdéseinkre választ. Joszt, parancsolj! Köszönöm szépen, elnök úr! Nagy örömömre szolgál, hogy ismét itt lehetek. Pár héttel ezelőtt valóban már tehát némileg fellibbentettem a fájtlat a jelentés eh, eh, ben szereplő tartalom tekintetében. Azóta ez napvilágot is látott, volna egy úgynevezett staff, staff Working Document, ami a részletes információt eh, külön tartalmazza. Nem hiszem, hogy lenne értelme elmondanom újra, már megint, hogy miről szól a jelentés, világos, szerintem ez kiderül belőle is. Ami igazán érdekes lenne, az az, hogyha együtt gondolkodnánk azon, hogy hogyan tovább. Most idén került sor először ilyesmire, a Trade for All keretében tavaly jelentette be az Európai Bizottság. Együtt dolgoztak a különböző főigazgatóságok, nem kis erőfeszítés volt. Az első ilyen jelentés, szeretnénk, hogyha ez éves gyakorlattá válna. És fontos, hogy ez annak is eszközévé váljon, hogy általában a szabadkereskedő megállapodásokon javítsunk, azok, amelyek jól működnek, a kereskedelemre pozitív hatással bírnak, azok esetében sok tennivaló nincs, de hát sajnálatos módon aggasztó jelekre is rávilágít ez a jelentés. Például a PUR, a preferencia felhasználási arány nem túl magas, tehát a cégek az európai cégek a szabadkereskedelmi megállapodásokban rejlő lehetőségeket nem mindig használják ki teljes mértékben, ami felveti a kérdést, hogy mit tehetünk ennek az aránynak a javítása érdekében. Szerintem ez az egyik legfontosabb téma, amit alaposan körbe kellene járnunk. Van egy-két elképzelésünk arról, hogy miért van ez így, de hát nem csak a mi dolgunk, hogy ez ügyben döntést hozzunk. Érdekes volt, hogy melyik ágazatok érdekeit szolgálja legjobban mindez, akkor ez elsősorban az agrárium, illetve az autógyártás, aki ebből hasznot húz. A médiában és a politikai diskurzusban állandóan a defenzív érdekekről beszélünk, pedig hát úgy tűnik, hogy offenzív érdekei is vannak az Európai Uniónak, hiszen a világ leeső számú exportőrei vagyunk, hogyha mezőgazdasági termékekről van szó. Tudom, hogy a parlamentet, illetve általában az ön, illetve azon belül is az önök szakbizottságát mennyire foglalkoztatja ez a kérdés az új generációs FT-ekben van csak egy ilyen fejezet. 2016 lehet, hogy egy kicsit korai volt még az, hogy messze menő következtetéseket vonjunk le ebből, de hát valamikor el kell kezdeni. Tehát ennyit szerettem volna tényleg röviden bevezetésképpen elmondani, most pedig inkább a kérdésekre válaszolni. Köszönöm szépen Jost, néppárt kezdi a hozzászólásokat. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó magam is Tokia Szajfi kollégám nevében fogok szólni, aki éppen Párizsban alapít új pártot, másokkal persze, de ő a felelőse ennek a dossziénak a néppárton belül. Ezért most franciául fogok felolvasni, nem angolul. Ez az első jelentés az Európai Bizottságnak a szabadkereskedelmi megállapodások végrehajtásáról érdekes, és figyelemmel tanulmányozzuk a jelentés tervezett keretében, melynek tárgya az európai kereskedelempolitika végrehajtása. Azt hiszem, hogy ez nagyon is szükséges, hogy egy alapvető elemzést végezzünk a kereskedelem politika vonatkozásában. Szeretnék több dolgot nyomatékosítani, és egyes kérdéseket feltenni a bizottságnak először is. Általánosságban számos pozitív számadat van itt a szabadkereső megállapodások kapcsán, és megmutatja, hogy milyen előnyökkel járnak ezek a megállapodások, és milyen külső tényezőket kell figyelembe venni. A kérdésem az, hogy miért nem kommunikáljuk ezt jobban, miért nem ismertebbek ezek a tények. Mindig kockázatokról beszélünk, és sokkal kevesebbet szólunk az előnyökről ugyanis. Ami a a kereskedelmi preferenciák használatát illeti, az európai vállalkozások kevésbé használják ki ezeket, mint a partnerországok vállalatai. A bizottság eh, ki tudja fejteni, hogy mi az oka ennek az eltérő használatnak, milyen okok állnak e mögött. Milyen fellépéseket fog majd a bizottság indítani, hogy ezt az eltérést megszüntesse? Milyen ez? eszközöket használnak a partnerországok, amelyek lehetővé teszik számukra a megállapodások előnyeinek jobb kiaknázását. Harmadsorban a jelentés végkövetkeztetésében a bizottság egy úti terv létrehozását vázolja fel a kereskedelmi megállapodások végrehajtása céljából. Nagyon érdekes ez az eszköz, és egyben hasznos is, hogy nyomon kövessük az adott megállapodás végrehajtását. Tud-e több, biz, ö, információt adni a bizottság ezen úti tervről és a célokról, illetve arról, hogy hogyan fogják ezt ö, elkészíteni és elfogadni negyed sorban. Számunkra parlamenti képviselők szempontjából nagyon fontos a delegációk szerepe, az EU-s delegációk szerepe ők ugyanis közvetlen kapcsolatban állnak a helyszíni gazdasági szereplőkkel, a civil társadalommal, valamint a partnerországok kormányaival. Még jobban be kellene tehát őket vonni a kereskedelmi megállapodások végrehajtásába, és koordinálni fellépéseiket más szereplők részéről a partnerországokban. Végezetül az utolsó pont. Két téma van, amit kezel a jelentés és amelyek aggaszthatnak minket. Mindig ugyanazok egyébként ezek a témák. A közbeszerzési piachoz való hozzáférés és a földrajzi eredet megjelölések védelme a kereskedelmi megállapodások keretében. A néppárt mindig is védelmezte ezt a két elemet, de több ízben megemlítésre kerül, hogy továbbra is problémák vannak egyes megállapodásoknál, és a rendelkezéseket nem mindig tartják tiszteletben. Tehát sürgősen megoldásokat kell tehát erre a helyzetre találni. Ezen kívül a közbeszerzési piac esetében jó lenne megtudni, hogy milyen százalékban nyitották meg ezeket a piacaikat a partnerek a megállapodásoknak köszönhetően, és jobban kommunikálni ezen témát illetően. Elnök, köszönöm szépen. Alessia Moszka az SND nevében. Köszönöm szépen, köszönöm ezt a beszámolót, ezt a bemutatást. Ahogyan tudják, többször kértük, hogy egy elmúlt vizsgálatot folytassunk. Ugye itt a végrehajtásról ez alapvető eleme ugyanis az egész tárgyalás lezárási folyamatnak, hiszen talán még fontosabb később a tárgyalások lezárása után az alkalmazást értékelni. Ugye néhány pontot már a kollégák felvetettek, a megjegyzések átfedik egymást olykor, de mégis nyomatékosítani szeretném ezeket, mert fontos egyes részleteket még megismerni. Először is számunkra nagyon fontos megérteni azt, hogy milyen eszközök lehetnek arra, hogy jobban kommunikáljuk az eredményeket, Ugye ebből a jelentésből kiviláglanak ezek az eredmények. Mi ebben az időszakban mindig egyfajta eltorzult vitát tapasztalunk meg, mert azt illetően, hogy hogyan is érzékelik az emberek ezt a témakört, ez inkább érzületekre és nem tényekre támaszkodik. Kérdés az, hogy hogyan lehetne jobban terjeszteni ezeket az adatokat, a közvélemény felé is, hiszen a közvélemény nyomon követi a parlament munkáját. Ugye itt a demokratikus elszámoltathatóság témája merül fel. A második pont, ez is említése került már, mi is észrevettük, hogy van itt egy aránytalanság, ezen eszközök használatát illetően, amelyek a megállapodásban szerepelnek, és ezek az európai vállalatok rendelkezésére állnának, illetve a partnerországokban a vállalatok rendelkezésére ez csupán információterjesztési probléma? Hogyan lehetne azt elérni, hogy a vállalatok sokkal hamarabb értesüljenek ezekről, és európai fronton az eredmények erőteljesebbek és homogénebbek lehetnek a partnerországainkhoz képest is? Aztán ugye ez az úti terv, ennek a végrehajtása, itt technikai szempontból Szeretnénk megtudni, hogy a bizottság hogyan kíván eljárni a jövőben. Lesz-e tehát egyfajta dokumentum a szabadkereskedelmi megállapodások kapcsán, amit aztán majd a parlamentnek értékelnie kell. Tehát itt technikailag is érdekelne, hogy hogyan tudunk majd mi is dolgozni ezen az úgynevezett roadmapon. Végezetül ön említette a fenntartható fejlődés fejezetét, amely nagyon is érdekel minket. Ugyanakkor a parlament elérte egy kísérleti projekt elfogadását. Ugye itt lebontott adatok gyűjtéséről van szó, a kereskedelmi megállapodások kihatásait illetően, itt a nagyobb, illetve csekélyebb előnyökről van szó, a kereskedelmi megállapodásokból folyó előnyökről a nők által működtetett vállalatoknál. Aztán kérdés az, hogy hogyan lehet ezeket az adatokat felhasználni arra, hogy a jövőben ezt a jelentést kiegészítsük. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Helmut Scholz következik. Köszönöm, elnök úr. Szintén köszönetet szeretnék mondani, hogy végre egy átfogó jelentés született a szabadkereskedelmi megállapodások végrehajtásáról, ugye ezek különböző jellegűek, és itt a kereszt kapcsolatokat is megvizsgálhatjuk, talán jövőben még erőteljesebben ki kellene ezeket emelni. Itt ugyanis láthatjuk, látjuk, hogy egy bilaterális kereskedelmi megállapodás milyen kihatással bírhat egy másik megállapodásra, és az egész hálózat hogyan hat ki aztán végül a gazdaságra, a szociális valóságra, az EU-n belül, a tagállamokon belül, és a kereskedelmi partnereinknél. És ennyiben egyetértek a kollégákkal, akik feltették a kérdést, hogy jó lenne itt a tudatosságot erősíteni az eszközöket illetően, és ugye bennem is felmerült a kérdés, hogy milyen kritériumok, milyen benchmarkok léteznek ezen szabadkereskedelmi megállapodások hatásainak mérésére. Már az MF vitennel, illetve a gazdasági diplomáciánál is beszéltem erről. hogy itt arról van szó, hogy az export-import sikeresen növekedett az EU vonatkozásában, vagy az a benchmark, hogy a kereskedelem politikával hozzájárulunk a fejlesztéshez magához is az adott partner országban, amelyel megállapodást kötünk. Tehát itt mennyiben a kereskedelmi volumen számít kizárólagos benchmarknak, amikor az szerepel itt a jelentésben, hogy ugye a 31. oldalon, hogy Mexikó vonatkozásában a foglalkoztatás, az emberi jogok, a szegénység leküzdése, az egyenlőtlenség alig változott a szabadkereskedelmi megállapodás nyomán, Hogyha itt van például a tejágazat, most az eltűnik egy adott országban, az persze közvetlen kihatással jár a vidéki lakosság helyzetére, tehát felmerül a kérdés, hogy mennyire erősen szemítják bele az értékelésbe azt, hogy hogyan is hatnak ezek a kereskedelmi megállapodások. Vagy itt van egy másik példa, ugye sokkal csökkent a Kolumbia-EU export. Mi ennek az oka? És az egyes piaci szegmensek esetében hogyan oszlanak meg ezek az arányok, a pénzáramlás, a szolgáltatási kérdések is ide tartozhatnak. Azt hiszem, hogy ezen még közösen tovább kell gondolkodnunk, hogy ezen pontos számadatok, ami a kereskedelem kereskedelmi volument illeti, azok hogyan hatnak ki más politikai területekre és az egész társadalomra, illetve politikai fejlődésre az EU-n belül, valamint az adott harmadik országban. és a jövőben ebből természetesen stratégiát is ki lehet fejleszteni. Ugye a gazdasági diplomáciánál felmerült már a kérdés az imént, hogy egy konkrét időszakban beszélünk ezekről a, ezen kereskedelmi megállapodások szerepéről. Tehát a polgároknak meg kell érteniük, hogy milyen szerepet játszik az adott kereskedelmi megállapodás, akár gazdasági partnerségről, akár szabadkereskedelmi megállapodásokról beszélünk. Ugye az előbbiek akár stagnálnak is. Valóság itt most más kérdéseket vet fel, és azt hiszem, hogy a bizottságnál is el kellene gondolkodni arról, hogy a szabadkereskedelmi megállapodások végrehajtása esetében ugye mennyire fókuszálunk a teljes képre, amikor a politikai értékelést végezzük. Köszönöm. Ferran úr következik. Köszönöm, elnök úr. Én nem ugyanúgy olvasom, az én olvasatom más. Ugye itt a mezőgazdasági fejezetet, hogyha megnézzük a szabadkereskedelmi megállapodásokban, én azt gondolom önökkel ellentétben, hogy Anglia kiválása az unióból ennek következtében az EU költségvetése feszültség alá kerül, hatalmas veszteség következik majd be a 2018-2024-es mezőgazdasági büdzsé kapcsán. Jelenleg 460 milliárd euróról beszélünk, és az 400 milliárd euróra csökkent, tehát ez körülbelül 60 milliárd eurós veszteséget jelent az európai országok számára a mezőgazdaság ágazatában nem a szabadkereskedelmi megállapodások fogják ezt betömni, ezt a lyukat, hanem a kohéziós hitelek, és Franciaország, Németország az a két ország, ahol a legerősebb a mezőgazdaság politika, és ezen új helyzetben ugye a szabad kereskedelmi megállapodások, akár a Mercosur megállapodás még inkább súlyosbítja az európai országok mezőgazdaságának helyzetét. Kérdést tehát hogy nem lehet-e figyelembe venni már most a Brexit kihatásait a tekintetben. Elnök, köszönöm. Én már Rodriguez következik. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm Korte úrnak is az előadását. A bizottság arra összpontosít itt, hogy hogyan lehet végrehajtani a szabadkereskedelmi megállapodásokat, és éves jelentést akar készíteni ebben a tárgykörben. Itt fontos elgondolkodni esetleges javaslatokon, amelyek javíthatják a szabadkereskedelmi megállapodások végrehajtási szintjét. Itt van persze egy különbség az EU-n belüli végrehajtás között, illetve a harmadik országok beli helyzet között, mely országokkal szabadkereskedelmi megállapodásokat kötünk. Ami az EU-n belüli helyzetet illeti, itt mindenféleképpen kommunikációs stratégiára van szükség, hogy milyen előnyök származnak a szabadkereskedelmi megállapodásokból. Sokszor találkozom vállalkozók, szervezetek, különböző ágazatok képviselőivel, különböző országokban, és mindig tudatosul bennem, hogy egyszerűen nem ismerik, hogy milyen megállapodásokat kötöttünk, és az a benyomásom, hogy a tárgyalási szakaszban nagyon sok az információ, és aztán valahogy mindenki megfeledkezik arról, amiben megállapodtunk. Tehát szerintem tömören mindenképpen ezt közölni kellene, hogy a KKV-k is megismerjék ezeket. Érdekelne az, hogy a KKV-k mennyiben férnek hozzá a hálózaton a technikai oldalhoz, mennyire vonjuk be a kormányokat. Itt az Európai Bizottság ugye illetékes a kereskedelmi politikáért, ugyanakkor nem, a, nem illetékes a kereskedelmi promóciójáért, és ez egyfajta dihotómiát ö, jelent. A harmadik országok vonatkozásában úgy vélem, hogy a kevésbé fejlett országok esetében meg kell vizsgálni, hogy milyen előnyök folynak ezen kereskedelmi megállapodásokból. Amikor tárgyalási folyamat indul be, akkor már a végrehajtás lehetőségeire is rá kell irányítani a figyelmet. Közép-Amerikára szeretném most ráirányítani a figyelmet. Jártam Costa Ricában, ahol is ö, találkoztam különböző ágazatok, vállalatok, ö, gazdasági szereplők, NGO képviselőivel, és mindenki ugyanazt mondta, a vállalatok struktúrájában az országban olyan, hogy persze vannak intézmények, amelyek támogatják az ügynökséget és tanúsítványokat bocsájtanak ki, de nem sikerült tiszteletben tartaniuk az európai normákat. Mi ezeket nem gyengíthetjük, ugyanakkor, hogyha azt látjuk, hogy a kkv nem képesek a sztenderdjeinket tiszteletben tartani, akkor hiába kötünk bármiféle szabadkereskedelmi megállapodást, ezeket úgysem alkalmazzák, és ez történik. Jól ismerem Közép-Amerika helyzetét, és nagyon sok olyan preferenciális kontingens van, amit nem használnak ki. De ez nem csupán Közép-Amerika vonatkozásában van így. Ugye sokat beszélünk az együttműködésről és a technikai segítségnyújtásról. Nem tudom, hogy a megállapodásokban, ugye tudom, hogy az EU együttműködési politikája a legfejlettebb, amely a legtöbb forrást bocsátja a rendelkezésre globális szinten. Ugyanakkor kérdésem, hogy mire jó ez valójában? Mennyire lehet kiaknázni a szabadkereskedelmi megállapodások előnyeit? hogy valóban megteremtsük a fejlődés feltételeit ezekben az országokban. Az utolsó dolog. A megállapodások éves felülvizsgálatát illetően a végrehajtásnak arra is szolgálnia kell, hogy megértsük, hogyan is lehetne javítani egy szabas, szabadkereskedelmi megállapodás. Ott van például a nemekes egyenlőségenek kérdése. Először merül fel ez a Csillivel kötött megállapodásban. Na és amiket már aláírtak, ott mi a helyzet? Ez is egy nagyon fontos téma esetleg felül lehet vizsgálni a megkötött megállapodásokat és javításokat eszközön, amelyeket nem annyira nehéz végrehajtani. Annem egy Minőr, mondja az elnök. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a beszámolót is. És hát bizony, igen, komoly kereskedelmi megállapodásokról beszéltek, de az elemzés az eléggé felületes maradt. Azt hiszem, hogy a állampolgárok képviselői nem lehetnek ezzel elégedettek, de én azt szeretném megtudni, hogy hogyan lehetne javítani ezeken a megállapodásokon, mely ágazatok nyertek, mely ágazatok vesztettek ezeken. Persze, hogyha veszítettek volna, hogy ezt tudjuk például a NAFTA megállapodásból, hogy nagyon sok munkahely forgott veszélyben. Korával például délkorában tudjuk, hogy a szakszervezetek helyzete romlott, de nem tudom, hogy a többi megállapodással kapcsolatban például miket lehet el mondani, ezeknek mi a kumulatív hatása. Ez érdekelne. És hát persze nagyon jó, hogy a bizottság beszél arról, hogy az emberi jogokat védeni kell a harmadik országokban, meg a kiszolgáltatott állatokat, növényeket meg kell védeni, és így tovább. Engem az érdekel, hogy a végén a lefolytatott eszmecserék mennyire voltak valóban hatásosak. Tehát, hogyha egy doktortól kijön a beteg, és megkérdezik, hogy hogy van, azt mondja, ó, nagyon jól beszélgettem az orvossal, attól még nem tudjuk, hogy mi az egészségi állapota. És a TSD fejezettel például mi a helyzet a szabadkereskedelmi megállapodásokban. A jelentés azt mondja, hogy fokozatos előrehaladást sikerült elérni, a célkitűzések megvalósítása felé, és így tovább. Na de hát a gyakorlatban ezt hogyan mérjük? Hogy lehet ezt kézzelfoghatóan értelmezni? Szerintem valódi információkat kellene, hogy kapjunk, és engem érdekel, hogy vajon ez a bizottság szándéka? Részemre a kérdés, hogy itt a bilaterális megállapodások kihatásait talán erőteljesebben kellene majd vizsgálni a jövőben. Ugye a kanadai megállapodás esetében a textilimportnál meg kell nézni, hogy a bangladesi ágazat hogyan hat ki, vagy az USA-ból milyen beruházások kerülnek át Kanadába, hogy ott gyártanak autókat, vagy a Samsung esetleg bezár, mert Vietnámmal Vietnám erősebb hozzáférést kap az európai piachoz. Tehát talán jövőben a harmadik országokra gyakorolt hatást erősebben kellene figyelme venni. Jossz. Uh, Köszönöm szépen ezeket a kérdéseket. Azt hiszem, nagyon jók ezek a kérdések, segíteni fognak bennünket abban, hogy előrébb lépjünk. Mielőtt kitérek a részletes válaszokra, már amennyire ez lehet, lehetséges. Egy kicsit hadd foglaljam keretbe a dolgokat. Az Európai Bizottságnak és az én főigazgatóságomnak is nagyon fontos, hogy a végrehajtásra nagyobb hangsúlyt helyezzünk. Ezt egyébként Malmström biztos asszony is bejelentette 2015-ben, és szerintem tartotta a szavát. Az is világos, hogy a bizottság a tárgyalásokra nagyobb hangsúlyt fektetett. Egyelőre még ez a legfontosabb része a munkánknak, hogyha megnézzük, hogy mennyi időt töltöttünk az egyes témákkal, de azért a végrehajtás egyre nagyobb súlyt kap, és nagyon örülök annak, hogy támogatást kapunk ehhez a, parlament, a parlamenttől, a mi elemzésünk szerint is ez így van. De ne felejtsük el a harmadik elemet, ugye tárgyalások, megvalósítása a lezárt megállapodásoknak, de utána ugye az Európai Unió érdekeinek a védelme következik az a harmadik szakasz, a, ez az az úgynevezett TDI mechanizmus, és a harmadik országokkal így járunk el. Hogyha látjuk, hogy itt van ez a koherens politikai megközelítés, ez még nem zárult le, tehát még zajlik a munka, de mind a három elemet meg kell nézni, és ki kell egyensúlyozni ezeket egymással. Most akkor röviden hadd szaladjak végig a kérdéseken. Kriszkát asszony tett fel nekem kérdést, és igaza van, a pozitív számadatok nem elegek és nyilván a tudatosság az még nem elégséges, tehát a tájékoztatáson még javítani kell, ezért is készítjük a jelentést, és ezt a jelentést mindenhová továbbítjuk, ahol csak lehetséges, a tagállamokkal a folytatott találkozókon átadjuk, önöknek átadjuk, több tevékenységet is tervezünk, már a 2018-as évre is, hogy minél több személynek a figyelmét felhívjuk erre a bizottságnak az a benyomása, hogy nincs mm, elég tájékozottság, tehát ne, nagyon kevesen tudnak erről az egészről. Megtesszük a tőlünk telhető legjobbat, de hát az is nagyon fontos, hogy a parlament segítsen, és hogy az információ terjedjen azokról a lehetőségekről, amelyek a rendelkezésre állnak a preferenciális rendszerben előfordul, hogy nem tudnak erről harmadik országokban. A tagállamokban egyébként a, a tudatosság szintén változó. Vannak olyan tagállamok, ahol nagyon jól meg vannak szervezve a dolgok, a kereskedelmi promóció és így tovább, mások pedig például nagyon le vannak maradva. A tanácsban most már elkezdtünk ezzel foglalkozni, vannak külön ennek a témának szentelt ülések, és ezt az üzenetet küldjük mindig a tagállamok felé, hogy hozzák létre a megfelelő struktúrákat, ha azok esetleg még nem léteznének. A, egyébként a kihasználtság nem százszerzalékosságának az is az oka, hogy nagyon bonyolultak a körülmények, a szabályok. Vannak olyan cégek, amelyek valószínűleg szerintem kiértékelik, hogy érdemese egyáltalán pályázniuk, lehet, hogy jogi tanácsadásra is szükség lesz, és mindenfajta egyéb szakértőket kell, hogy megkérjenek, és lehet, hogy a végén oda jutnak, hogy hát nem is érdemes. Ez persze minden cégnek a magánügye, a nagyobb társaságok nyilván meg tudják engedni maguknak azt, hogy a, egyrészt belső szakértőik vannak, stb., tehát hogy ezen a folyamaton végig menjenek. A KKV-kat azért szeretnénk segíteni, jövőre még többet fogunk tenni az ő érdekükben. Aztán a származási szabályok szintén egy újabb terület. Ugye export esetén, hogyha preferenciás rendszerben történik az export, akkor azt is garantálni kell, hogy európainak minősül, tehát teljesíti az összes feltételt. És itt szigorúak a szabályok ugye most már szinte mindent értékláncban állítanak elő, tehát a végtermék eredete rengeteget számít ahhoz, hogy valaki megkaphatja ezt a minősítést, hogy európai termék. Tehát ez itt a, a probléma. Nyilván mi is megpróbálunk a tárgyalások során mindent egyszerűsíteni, és egyéb más mechanizmusokat is már működésbe léptettünk, hogy a cégek el tudjanak igazodni ezen követelmények és szabályok erdejében. A roadmapre is rákérdeztek, mármint ami a végrehajtást illeti. Ez egy új kezdeményezés relatíve, és az összes új szabadkereskedelmi megállapodás esetén ezt alkalmazzuk. Miről van szó? Cselekvések listája, amelyet a partnerországtól várunk a listát azt a harmadik országgal együttműködésben készítjük el, és hát nyilván a mi oldalunkon is a szükséges lépések felsorolásra kerülnek, tehát ezért fontosak ezek a roadmap-ek a parlamentnek is, fontosak, mert ugye így tudja a parlament is követni azt, hogy mi történik, és segítheti a bizottságot a végrehajtásban. Aztán a harmadik országokban a delegációk szerepe egyetértek az elmondottakkal, nagyon fontos az ő szerepük, be kell őket vonni, és ezt így is tesszük. Mm, természetesen mindig konzultálunk velük, amikor az emberi jogi és egyéb fejezetekről van szó, az visszavíz bennünket a gazdasági diplomáciáról lefolytatott eszmecserénkhez. És hát nyilván az érintett harmadik országgal lefolytatott találkozókon mindig előkerülnek ezek a jelentések is, és mondom, hogy bevonjuk a szolgálatokat. Lehet látni, hogy mennyire fontosak a GI-ok a kereskedelmi tárgyalásokban, ezért is fordítunk ilyen sok energiát rájuk, azért, hogy a, valóban védjék a neveket. Tehát a harmadik országokban ez, ezt a származás, vagy ezt az eredet megjelölést ugyanúgy használják, tehát szeretnénk garantálni, hogy ez valóban bekövetkezik. Moszka asszony beszélt a végrehajtásról. Igen, el kell mélyíteni a végrehajtást, és jobb utólagos értékelésre van szükség, ezzel egyetértek hogyha tulajdonképpen végig megyünk a döntéshozatali láncolaton, az összes szabadkereskedelmi megállapodás esetében azt mondhatom, hogy még a tárgyalásokat megke- mielőtt megkezdenénk, van ö, értékelés. Tehát a hatástanulmány készen van, utána indulnak be a tárgyalások, és a tárgyalások alatt ö, készül a fenntarthatósági tanulmány. És ezt ö, felhasználjuk a tárgyalások során, ez segíti egyrészt az EU-s tárgyalófeleket, és amikor pedig lezárult a dolog, akkor ex post értékelés következik, tehát hogy mi történt, mi volt ennek az előnye. Az egyetlen nehézség az ex post értékeléssel az, hogy nem lehet rögtön komolyan mindent értékelni, tehát a rákövetkező évben nem lehet értékelni, hiszen az embernek nincs megfelelő rálátása előfordul, hogy négy-öt évre van szükség, és csak ez után lehet értelmezhető, hasznos expost értékelést készíteni. És ekkor kerül sor arra, hogy önökkel is ugye megvitatjuk ezt. Az adatok megbízhatósága nagyon jó felvetés. Mi is küzdöttünk ezzel a problémával, az adagyűjtés sokszor nagyon nehéz. A mi oldalunkon persze ugye segít bennünket a Eurostat, a Eurostat egy bizonyos szintig valamennyi információt összegyűjt, de ami, amit nem gyűjtenek össze, vagy ami nem elérhető még a mi számunkra sem, az az egyes cégeket érintő szint. Tehát az egyes vállalatokig a Eurostat nem megy le, tehát nem tudjuk, hogy konkrétan mely cégek profitálnak egy megállap, megállapodásból, mert ugye ez persze bizalmas üzleti titoknak minősül, és így tovább. Most nem lesz ezzel itt vége, de egyelőre meg kell elégedjünk a makroszintű adatokkal, amelyek rendelkezésre állnak. A másik oldalon meg még rosszabb a helyzet, hiszen szükség lenne az érintett harmadik országból is adatokra, de hát az az ország fogja eldönteni, hogy megadja a preferenciát vagy sem. És hát az, hogy megszületik-e, tehát, hogy ez a lehetőség az attól függ, hogy a második oldal mit dönt, és nekünk nagyon nehéz a helyzetünk abból a szempontból, hogy nem tudjuk, nem ismerik a második oldalon, a másik oldalon az adatokat. Ezért a szabadkereskedelmi megállapodásba most már mindig beépítjük az információ megosztását, hogy mi is jobban rálássunk, az érintett országban az állapotokra. Persze az adatok megbízhatósága, részletessége az még mindig javítható. A végrehajtást illetően a roadmapről beszéltem. A kísérleti projekt, igen, köszönöm szépen, hogy ezt említették. Ez majd segít, hogy javítsuk az eredményességet. Solc úr rákérdezett, hogy mit is mérünk, ami nagyon jó kérdés. Én azt mondanám, hogy a bizottsági oldalon a fő prioritás az az, hogy garantáljuk, hogy valóban az EU-s társaságok, EU-s vállalatok előnyére szolgál mindez. Ezért térünk vissza a növekedési és munkahelyteremtési agendához, és az EU-s célkitűzések végrehajtása, a kereskedelem jelentősége áll a középpontban. Az Európai Unióban a jólétet ez teremti meg. Az input, a nyersanyagok felhasználása és utána a hozzáadott érték megteremtésére, és ennek a hozzáadott értéknek az exportja az EU erőssége. De azt is el kell mondanom, és azt is hangsúlyoznom kell, hogy természetesen van még ambiciózusabb agendánk, ez ugye a politikai agenda, mert az Európai Uniónak valóban van egyfajta ö, missziója, az a célja, hogy javítsuk az életminőséget azokban az országokban, ahova exportálunk. Persze az értékeken alapul ez az egész, de hogyha a fenntartható fejlődést nézzük, akkor látjuk, hogy nagyon sok érték és benchmark ott van, a jó kormányzás, alapvető munkaügyi követelmények, és így tovább, tehát nemzetközi megállapodások teljesítése, és a többi. Tehát szeretnénk az érintett országoknak segíteni, mondjuk nem szükségszerűen Kanadának a fejlettségét szeretnénk javítani, de Afrika esetében ez abszolút igaz, Latin Amerikára is igaz, és hát persze az EU szomszédságában is. Itt persze még több politikai célkitűzés húzódik meg a kereskedelmi politikák hátterében. Hát aztán a benchmarkokat hogyan határozzuk meg, vagy hogyan legyen ez a jövőben, legyenek inkább kvalitatívak, mint sem kvantitatívak, ez a jövőn fog múlni. Persze megvizsgálhatjuk, és mondjuk nem tudom, hogy mit jelent ez Kolumbiában vagy Mexikóban a lakosság számára. Ebből a szempontból még nem néztük meg ezt a kérdést, de megtehetjük. A különböző szabadkereskedelmi megállapodások közötti kapcsolat. Hát igen, Miller asszony is felvetette ezt a témát, és az előtte szóló képviselő is, hogy ezeknek a kumulatív hatása milyen. Hát nyilván az idei jelentés nem rendelkezik elég lehetőséggel ahhoz, hogy még ezt is részletezzük benne. A következő évi jelentésbe talán belefér. Ferran úr és a mezőgazdasággal kapcsolatos kérdéseket. Igen, tudom, hogy az EU költségvetés most nagy nyomás alatt van, a Brexit miatt is, és hogy valószínűleg kevesebb pénz lesz de azért, ha megnézzük a jelentésben a számadatokat, akkor az látszik, hogy a szabadkereskedelmi megállapodásokból a mezőgazdaság egyelőre profitál, de az is lehet, hogy igaza van, hogy nem mindig egyenletesen profitál ebből minden ágazat, mondjuk a cukor, a marhahús nem igazán tud nagyot nyerni ezekből, és akkor enyhén fogalmaztam ezért a támogatásokhoz képest még plusz kvóták is vannak a kap esetében, de hogyha az a mezőgazdaság egészét nézzük, és itt leginkább az élelmiszer ipari termékekről van szó, ugyanazt az érvet mondom, amit már említettem az előbb, tehát az élelmiszeripari termékeket nézzük, akkor a az EU-n kívül ezeket szeretik megvásárolni. Tehát mi megveszük a nyersanyagokat, ezeket élelmiszeripari termékek kialakítjuk, és ezt sokan, ezeket sokan szeretik a konyhájukban. A borokra, alkoholokra, viszkire vonatkozóan, Egyéb szeszes italokra vonatkozóan azt mondhatom, hogy ezek is nagyban hozzájárulnak már az értékteremtéshez, és ahhoz, hogy pozitív az export, egyens, export mérleg a mezőgazdaságban. Rodriguez asszony, azt hiszem megválaszoltam már az ő kérdéseit is az eddigi válaszaimmal. A, az, hogy nem tájékozottak, vagy nem, ért, nem jól értelmezik a feltételeket minden oldalon, ezen dolgozunk. Nem mindig csak a mi exportőreinknek van gondja, előfordulhat, hogy a másik oldalon is nehéz értelmezni a megállapodásokat, ezen igyekszünk javítani. Miner asszony talán még lehet, hogy egyet is tudok érteni önnel, hogy a jelentés nem elég részletes egyelőre, tehát inkább ö, kvantitatív, mint kvalitatív elemzés, és egyetértek azzal is, hogy ennek a jelentésnek az alapján elég nehéz megállapítani, hogy ki veszít és ki nyer, ezeken a megállapodásokon, de ugye azt is elmondtam, hogy az a szándékunk, az az ambíciónk, hogy tovább megyünk, messzebb megyünk például a jövőbeni jelentésben. Azt hiszem, elnök úr, többé-kevésbé az összes kérdést megválaszoltam. Tökéletes, még időben meg is tette, ezt köszönöm szépen, és ezzel lezárjuk a hatos napi rendi pontot, tehát az eszmecserét a szabadkereskedelmi megállapodások végrehajtásáról szóló jelentésről, és a hetes pontra kerül sor, amely zárt ülés, tehát zárt ajtók mögött fogjuk lefolytatni ezt a megbeszélést. Két perces szünetet tartok, hogy mindenki, aki nem jogosult arra, hogy az ülésen itt tartózkodjon, el tudja hagyni a termet.